Guillermo Farinas is... Guillermo Farinas független újságíró és politikai másként gondolkodó feláldozta, kockáztatta saját egészségét és életét, hogy így tiltakozzon és érjen el változást Kubában. Éjségsztrájkkal demonstrált, tiltakozott a szólásszabadság hiánya miatt mindazok reményét ő képviselte, akiket érdekel a demokrácia, az emberi jogok. A díjat személyesen szeretném átadni neki itt Strasbourgban decemberben. Ez egy nagyszerű pillanat lenne az Európai Parlament életében, és az összes, Európa, összes kubai politikai fogoly számára. Őszintén remélem, hogy Guillermo Farinasszal együtt a 2005-ös kubai díj nyertesek, Damas del Blanco, a ö, nők fehérben szervezet, és személyesen átveheti a díjat. Kedves kollégák, minden jelölt kiváló volt. Abból a szempontból, hogy milyen érzéseink vannak az emberi jogokkal kapcsolatban. A világon mindenütt küzdünk az emberi jogokért, tehát gratulálhatunk minden jelöltnek, de választanunk kellett, nem volt más lehetőségük, más választásuk. Szeretném kiemelni azt, hogy nagyon sok győztesünk van a világon mindenütt, mindenkit támogatunk, mindenkit, aki küzd. Nagyon szépen köszönjük minnyájuknak Morning, colleagues, the first... Jó napot, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit! Ügyrendi hozzászólás rögtön az elején. Bézsé asszony, parancsoljon! Oui, rappel au règlement. Igen, elnök asszony, azt gondolom, hogy azok a feltételek, amikor döntöttek a szarabdíjról, ez botrányos. Úgy gondolom, hogy a politikai eh, választás nem a valódi emberi jogi harcosok mellett tette le a voksát. Ez a harmadik alkalom, amióta a szaharodi létezik. Én vagyok az első, aki leleplezem azt, ahogy Kubában az emberi jogokkal eljárnak. Én mindig is küzdöttem az emberi jogokért, bármely országról legyen szó, de úgy gondolom, hogy háromszor, húsz év alatt, amikor van a szalapi, háromszor kubai kapja meg a díjat. Ez egy politikai jelzés, amit közvetítünk, amely a szaharov értékét levonja, és azt gondolom, hogy ezért azt kérem, hogy a Szaharov-díjat ne az elnökök értekezetén döntsék el, hanem az egész plenáris ülés színe előtt. Kedves kollégák, alapos vita folyt az elnökök értekezletében ma délelőtt az egész